Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra, az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló eszmecserére közös vitára. A vitának egy jelentés képezi az alapját. Tein kolléga ennek a témának a felelősei, tulajdonképpen tulajdonképpen két témát fog össze, tehát megadom most neki a szót, hogy bevezethesse ezeket. Igen, tisztelt elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Az Európai Luxemburgi Európai Bíróság túlterhelt, és elsőre technikai kérdéseknek tűnhetnek azok, amelyeket itt fölvetek, de ezek politikai kérdések is, mert az Európai Bíróság jövőjére vonatkozóak. Az Európai Uniót egyre több kompetenciával ruházták fel a szerződések, utoljára a Lisszaboni, és közben a bíróság hatásköre is nőtt. Óriási munkateher nehezedik most a bírákra, tisztán a szerződésekből és a bővítésből adódóan. Egyre nagyobb a feldolgozatlan joganyagok mennyisége, ezért elengedhetetlen most már a bíróság belső működésének a reformja, de nem mindegy, hogy ez a reform, hogy zajlik le, mert ennek konkrét hatása lehet az egész Európai Unióra és valamennyi európai polgár életére a bíróság hatékony működése egy háromoldalú egyeztetés tárgyát képezte, megpróbáltunk kompromisszumokat kötni, de ezek a kompromisszumok csak részben sikerültek. A működésre hatékonyságra vonatkozó javaslatok között a következő vitáspontok vannak. A bíróság maga szeretne egy új alelnököt kijelölni, aki középtávon átvenni a, az elnöktől az intézmény igazgatási irányítását. És a jelenlegi 15 fős bírói testület tett kibővíteni és egyenlőbbé tenni a bírák leterheltségét. A közszolgálati szabályok alapján hét fősek a, alsóbrendű bíróságok. Ha azonban egy bíra hosszabb ideig beteg, az az egész testület működését feltartja, mert nem lehet egyelőre ideiglenesen kinevezni bírákat, már pedig szerintünk ezt lehetővé kéne tenni, például volt bírák köréből, vagy pedig tartalékbírák képzése révén akik beugorhatnak a megbetegedett vagy egyéb módon inkapacitált bírák helyére. Köszönöm a kollégáknak a sok jó ötletet és együttműködést. Sajnos nem sikerült minden javaslatunkat átvinni a háromoldalú egyeztetésben, és ez nem a parlament hibája, hanem inkább a tagállamok ké, például a 29 bírára való növelése a testületnek, óriási ellenállásba ütközött a tagállamáknál, nem is voltak hajlandók róla tárgyalni. Miközben mi meg vagyunk győződve arról, hogy a bírák számára a növelése a jó bíráskodást, és így végsősorban a polgárok érdekét szolgálná. Azon vesztek össze a tagállamok, hogy melyik tagállamból hány bíra, bíró kerülhetne be a körbe, és milyen kvalifikációkkal kell rendelkezni. Ezek szerintünk másodlagos problémák. Sok rugalmas javaslattal próbáltunk élni, ezeket nem sorolom most föl. A tagállamok azonban egyik javaslatunkat sem fogadták el, és úgy tűnik most, hogy a közeljövőben nem fog változni a bírák száma, főleg nemzetállami és nem szakmai kifogásai, tehát politikai kifogásaik vannak a nemzetállamoknak, és ez így elfogadhatatlan, hiszen a polgároknak, a vállalkozásoknak, a tagállamoknak érdeke a jó bíráskodás, az alapjogi kartával, amióta kibővült a szerződés, azóta nagyon fontos lenne, hogy a tagállamok az ezen a területen vitás kérdéseiket időben hatékonyan tudják rendezni, és nem maradjanak vitás kérdések a késedelmek miatt. Köszönjük szépen, Tájnasszony. Most meghallgatjuk Mavranis miniszter helyettes urat a tanács részéről. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Hálás vagyok, hogy ezt a két jelentést és a javaslatokat a bíróságról, alapszabályzatáról, valamint a közszolgálati törvényszék megbízott bíráiról beszélhetünk. Szeretném megköszönni az előadónak a konstruktív, pozitív hozzáállását a tárgyalásokhoz. Szeretnék köszönetet mondani a Dán elnökségnek is hiszen nagyon sokat segített abban, hogy gyorsan előbbre lépjen a tanácson belül, valamint a két intézmények között is a tárgyalás. A tanács és a parlament közti együttműködése jelentések kapcsán gyors megállapodásot eredményezett első olvasatban. Ez nagyon fontos kérdés önmagában is. A két javaslat célja, hogy növelje az Európai Bíróság hatékonyságát összességében, és különösen pedig, hogy lehetővé tegye azt, hogy az egyre nagyobb eseteket és az elmaradás problémáját megoldja. Fontos ez, hiszen jogbiztonságot akarunk, megbízhatóságot biztosítani, és természetesen tudatában vagyok annak, hogy további munkára van még szükség egy további fontos kérdésben, A bíróság kezében álló eszközökről van szó. Mindkét intézmény kész arra, hogy megfelelő intézkedésekkel szeptember 2014. szeptemberéig rendezze ezt a kérdést. Nézzük a kompromisszumok különböző elemeit, hiszen holnap szavaznak erről. A javaslat olyan intézkedéseket vezet be, amelyel a három bíróság munkáját hatékonyabbá lehetne tenni. Az elmúlt években a bíróság jelentős változásokon ment keresztül, mind a jogalkotás, mind, mind a bíráskodás volumenét, mind jellegét tekintve számos szakpolitikai területre és az Európai Unió bővítésére is kiterjed a munkára. A jogszabályokkal a bíróság jobban meg tud felelni az egyre növekvő jog, bíráskodási munkájának, és hatékonyabban tudja mindezt elvégezni. Három elemre szeretném a figyelmüket irányítani. Egyrészt az alelnök pozíciójának megalakítása, a második pedig a, tan, a nagy tanács összetételének módosítása, a, a harmadik pedig a közszolgálati törvényszék megbízott bíráinak, intézményének létrehozája, hogy a különösen rászoruló területeken segítséget nyújthassanak. A bírok számának erősítésével, megnövelésével a nagy tanács keretében Látjuk, hogy sürgős megoldásra van szükség. Mégis van némi, néhány érzékeny pontja a tanácson belül ennek a kérdésnek. A ciprusi elnökség határozottan megoldásra törekszik. Mégpedig olyan formában, hogy teljes mértékben figyelembe vegyük a tanácson belüli érdekeket. Elnök úr, igen tisztelt képviselők! Nagy örömmel várom a két javaslat elfogadását, amelyről ma délután tárgyalunk. Már várom, hogy folytatódjék a parlamenttel való kiváló együttműködés, a bírósági e, javaslat még függőben lévő elemeiről, és biztos vagyok abban, hogy e, hamar elfogadható megoldásra jutunk. Köszönöm. Köszönöm én is, és a szót átadom a bizottságnak, Malmström asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! Miniszter úr, tisztelt képviselők, köszönetet szeretnék mondani az előadónak, igen konstruktív hozzáállása volt a bíróság kérdéséhez. A további bírók felvételét azonban elhalasztottuk. Mégis Üdvözöljük a mai kompromisszumot, amelyet az intézmények a jelentés többi elemére vonatkozóan meghoztak. A, véleményben, a tavalyi szeptemberi véleményben elhangzottakat a parlament és a tanács megfontolta. A parlament vitát kíván indítani arról, hogy milyen előnyei vannak a bíróságon az eltérő vélemények benyújtásának. Az ilyen rendszert a bíróságon belül megvizsgáljuk, és természetesen konstruktívan próbálunk a vitához hozzájárni. Járulni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is. Most pedig úgy látom, hogy um, Veltman asszony nincs itt a teremben. Akkor nincs itt. És uh, eh, Messerschmidt úr sincs. Úgyhogy a következő a listán az Európai Néppárt nevében két percre Cifka úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, a szót. Hölgyeim és uraim! A bíróság reformjáról szóró vita kiinduló pont csak az európai igazságügyi rendszer szélesebb körű rendszerét illetően nem a végéhez jutottunk még a viták sorának, csak az elejére. Az Európai Bizottság javaslata alapján elmondhatom, hogy többet vártunk. Reméltük, hogy a munka nem lesz olyan nehéz, és nem lesz oly nagy különbség az intézmények között. A helyettesítő bírák a közszolgálati bíróságon és az őket érintő döntés üdvözlendő. Ugyanakkor ezen reform kulcsfontosságú részének annak kellett volna lennie, hogy az általános bíróságon csökkentsük a bírák számát. Végezetül ez nem történt meg. Ez azt jelenti, hogy az alapprobléma továbbra is fennáll, a tanács vissza kell, hogy küldje majd a parlamenthez, és közösen kell, hogy döntsünk. Nyílt titok, hogy az intézmények és a bíróságok eljárásai rendkívül hosszúak. Most megint bővítésre kerül az EU, Horvátország hamarosan csatlakozik. Az emberjogi egyezményt is fontolgatjuk, ez további eseteket, tárgyalásokat jelent. Minden egyes tagállamban már is garantált a hozzáférés a bírósághoz, és szükségünk van jogi eszközökhöz ennek a funkció, funkciónak a betöltéséhez. Értjük a nehézségeket. Mindenáltal az EU nagy károkat fog elszenvedni, mert ilyen hosszúak ezek a bírósági tárgyalások. Ez pedig azt jelenti, hogy az adófizetőknek kell ezt fizetni. Aztán, ami a bírák járandóságát illeti, örülök a kompromisszumnak, köszönet az előadónak. Köszönöm szépen, Regner asszony következik kettő percben. Köszönöm szépen. Miniszter helyettes úr, biztos asszony, és köszönöm az előadónak is a konstruktív munkamódszert. Az Európai Bíróság egyre nagyobb munkateherrel kell, hogy megküzdjön. Ez abból adódik, mert hogy 12 új tagállamot bővült az Unió, és a kompetenciái is bővültek a bíróságnak. A hatékony bíráskodás gyakorlatilag ö, lehetetlené vált. Például a szellemi tulajdonra vonatkozó eljárások nagy késedelemben vannak, pedig a polgárok érdeke lenne, hogy gyors eljárásban döntsék el ügyüket. A bíróság ö, a javaslataink alapján a már megtárgyalt ügyek mintájára ö, utalhatná a hasonló ügyeket a bírói tanács elé, és a Lisszaboni szerződésből adódó modalitásokat hatékonyság növeléssel, rugalmassággal és koherens EU-s jogalkalmazással kell megteremteni. 12-ről 39-re kellene szerintünk emelni a bírák számát, de sajnos nincsenek empirikus tapasztalatok, vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy a bírák száma hogyan hat az ügy hátralék ledolgozására. Nyilvánvaló, hogy hat rá, csak a szám a vitatott, és a tagállamok között most erről zajlik a vita, már pedig úgy tűnik számunkra a szakmai vélemények alapján, hogy az általunk benyújtott javaslat a legjobb az alternatívák között, és Ugyanakkor két speciális kamara bevezetése, amit a maga bíróság kér, szerintünk nem indokolt. Köszönöm szépen. Köszönjük, most másfél percben Hefner úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! A közösségi jog egyre nagyobb terjedelmű, és ebből adódóan a bíráskodási feladatok is számosabbak. Ez a látszólag technikai kérdés egy nagyon is komoly politikum, hiszen a tekintetben ö, áll most az Európai Unió kihívás és próbelőt, hogy mennyire képes a, a, a kicsik, a az egyének jogait, a demokráciát megvédeni a hatalmasokkal, a tagállamokkal szemben, és általában fenntartani a jogállamiság működését. Az Európai Bíróságnak egyre nagyobb az ügy hátraléka, a kompetencia bűvülésből adódóan ez nem is csoda, és szerencsére jó javaslataink közül nem mindegyiket utasították el. Egyrészt magukat az, az, az ügyszámot kéne csökkenteni, az eljárásokat hatékonyabbá tenni, és a bírák számát növelni, ahogy ezt a kollégák is elmondták. De egy dolgot nem tudunk továbbra sem felfogni, azt, hogy miközben a parlament a bírák és a polgárok kérésére ki alakít egy elképzelést, javaslatokat tesz, és ezeket a bizottság és tanács elé terjeszti. Ezután azonban semmi nem történik, mert a, a tagállamok nem képesek arról megállapodni, hogy hogyan nevezzék ki a bírákat és milyen arányban. Tehát ez botrányos, ez a tanács működésképtelenségét mutatja. Köszönjük szépen. Most egy percben Karim úrnak adok szót. Elnök úr, tisztelt tanácsi bizottsági képviselők, üdvözlöm a reformjavaslatot, amelyeket, amelyet Tájn asszony javaslata tartalmaz. A Lisszaboni szerződés, a bővítés valóban megnövelték a bíróság ügyhátralékát, különösen az általános ügyek tanácsában. És a gazdasági nehézségek sem javítanak a helyzeten, hiszen a, tiz, a, a üzleti témájú és adó témájú ügyek száma 11-37%-kal nőtt, 18%-kal nőtt a szellemi tulajdonra vonatkozó viták száma. Tehát csak akkor működhet ez a rendszer, és láthatja el igazsággal a polgárokat és szégeket, hogyha határokon túl működik. A az ügyhátralék ledolgozása strukturális reformok nélkül nem lehetséges. Végül pedig úgy gondoljuk, hogy miközben az Egyesült Királyságból is ról is terjednek plegykák, hogy mi állítólag gátoljuk az előrelépést, ez nem igaz, mi azon vagyunk, a saját érdekünk is ez, és ezt a Westminsteri parlament is tudja, hogy az új bírák már akár idén októberben kinevezhetők legyenek. Most másfél percben Mastálka úrnak adok dolgok. Děkuji, pane předsedo. Málo... Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, meg kell, hogy mondjam, általában egyetértek eh, a kollégámmal, de most, mint hogyha nem, helyesen megállapították, hogy az ügyek száma egyre nagyobb. Az EU bővítés miatt is van ez, joggal feltételezik tehát, hogy a jövőben a bíróság elé kerülő ügyek száma még nagyobb lesz a változó jogi előírások miatt is. Ezért helyesnek tartom, hogy reagáljunk erre a tendenciára. Üdvözlöm a bíróság határozatát, a, a különösen a gyorsított eljárásra vonatkozót. Így lehet le a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárásra. Így lehet valóban a felek pénzügyi veszteségét is csökkenteni. A, ugyanebből az okból helyesnek tartom azt is, hogy az alelnök, a bírósági alelnök hivatalát megnyitják. Köszönöm szépen. Most pedig Báten úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel az igazságügyről beszélünk, egy égető kérdést szeretnék felvetni, amire ma láttam. Roger Hayes-t 21 napra ítélték Liverpoolban, mert hétfőn megjelent egy magasztrátus előtt. 8 óra 30-kor fogták el, és délután 6-ig már elítélték, és börtönbe is vitték családja. Hadd kérjem azt, hogy a mikrofonba beszéljen, szól az elnök. Baten úr. a, a tanácsi, az önkormányzati adót nem volt hajlandó befizetni azért, mert illegálisan használták fel a, az adót a komoló alapján szabadon kell lép, engedni, és a, az ügyét pedig publikálni, nyilvánosságra hozni. Remélem ez is segít. Köszönöm egy percre, Sztojánov úr. Köszönöm szépen, elnök úr ami a reformokkal kapcsolatban szkeptikus vagyok a következő okoknál fogva. További megbízott bíró kinevezése pusztán azért, mert az állandó bírák betegszabadságra mennek, mégpedig túl gyartyan, igazából a, a privilégium visszaélését veti fel. Miért kell annyit megbetegedni ők? hogy megbízott bírók váltsák őket fel. Ami pedig az általános bíróságot illeti, ne felejtsük el, kedves kollégák, hogy a bíróságon lévő bírák a legmagasabban fizetett EU tisztviselők. Ezen kívül pedig minden tagállamnak van egy delegált bírója, nem pedig az, ez nem egyfajta rosszul értelmezett nacionalizmus miatt van, hanem azért, mert szükség van a nemzeti jogot ismerő nemzeti bíróra. Hogyha a javasolt változásokat be elfogadják, akkor az azt jelenti, hogy egyre nagyobb terhet rovunk a bírókra. Csak akkor lehet több bíró, hogyha kevesebb a fizetésük, hogy a költségvetés egyensúlyban maradjon. Köszönöm szépen. A további hozzászólók következnek. Először Paulo Ranger úr a szó másfél percben. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Köszönöm, elnök úr, a szót. Miniszter úr, biztos asszony. Először is engedjék meg nekem, hogy üdvözöljem azokat az erőfeszítéseket, amelyeknek célja, hogy reformáljuk a törvényszéket, azzal a célral, hogy hatékonyabb legyen, és itt most a tanácsokról beszélek. Különösen üdvözlöm az alelnök posztjának létrehozását, illetve a tanácsra vonatkozó szabályok reformjaira, illetve annak a lehetőségét, hogy helyettes bírákat is alkalmazhatunk szükség esetén. De ugyanakkor meg szeretném ragadni ezt a lehetőséget a törvényszék reformjának lehetőségét, hogy demokratikus legitimitását hangsúlyozzam. A közösségi és az európai jogrendszerben a törvényszékek precedenst alkotnak. Akárcsak a közjogi rendszer, tehát eseteket állapítanak meg, úgyhogy demokratikus legitimitásukról el kell töprengenünk. Ebből a szempontból ráirányítanám figyelmüket arra, hogy mi a helyzet a különleges szavazással. Ezt tanulmányoznunk kell, és a szakbizottságban is javasoltam ezt. hasonlóképpen az alkotmányos bíróságokhoz, hiszen átláthatóságra van szükség a kinevezési rendszerekben. Köszönöm szépen, Angel úr! Massifitágó Hidalgo úré a szó egy percben. Elnök úr, Biztos asszony, miniszter úr, szeretném üdvözölni az új elnökséget. Úgy gondolom, hogy bajnokai ennek a mozgalomnak, és nyilván a katonai megszállás ellen megkívánják védeni a terület épségüket. Hölgyeim és uraim, meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, hogy szélesebb körű reformot vezessünk be törvényszéken. Azt hiszem, nagyon sok pozitív célja és eredménye van ennek, és ezt támogathatjuk itt is, ahogy ezt tettük a szakbizottságban. Vannak alapkérdések a törvényszékkel kapcsolatban, és ezt fel is vetném, főleg az új ö, szabványok rendezésére vonatkozó, vagy szabadalmukra vonatkozó rendeletet. Köszönöm szépen! Köszönöm. Monika Flaszikova, Benova asszony következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. A bizottság Európában régóta arra utalt, hogy túlterhet. Ezért reformot kell bevezetnünk mind a három törvényszéken. Ezért változtatnunk kell az alapszabályokon, és a nagy tanács már is tükröz bizonyos változtatásokat, amelyeket 2003-ban a nízai szerződésnek köszönhetően bevezettünk. Az esetek száma ugyanis ö, drasztikusan megnőtt, ezért alapvetően fontos ahhoz, hogy a bíróság jól működjön, hogy megreformáljuk. Azonban a módszerben meg kell állapodnunk, amelynek alapján kinevezik a bírákat. Kérem a tanácsot, hogy prioritásként kezelje ezt a témát. Köszönöm. Kedves kollégák! Nos, nincs spontán hozzászóló, úgyhogy azonnal Malmström biztos asszonynak adom meg a szót a bizottság nevében. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen mindent feljegyeztünk, ami elhangzott a mai vitában, és nagyon örülök annak, hogy itt van előttünk a kompromisszum. Egyetértünk benne. Nem csökkentjük a fennálló kérdésekkel kapcsolatos eh, nehéz eh, megoldási lehetőségeket, és nagyon örülünk annak, hogy megoldást fogunk közösen tudni találni. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Most pedig a tanács nevében Andreas Mavreanis soros elnök úré. Kedves kollega, ebből az alkalomból engedje meg, hogy sok erőt, sikert kívánjak a ciprusi elnökségnek, és már is önnek adom meg a szót, elnök úr. Köszönöm szépen, valóban nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy eh, az ön elnöksége mellett, levezető elnöksége mellett eh, szólalhatok fel, és nagyon örülök annak, hogy eh, együtt dolgozhatunk, remélem sikeresen. Néhány szót szeretnék elmondani a kérdésekkel kapcsolatban, amelyek elfoglaltak és amelyet és amelyek eh, a bíróság eh, tagjainak számának növeléséről szól. Eh, június 20-án a Koreper az elnökségi csoporttal együtt mandátumot kapott arra vonatkozóan, hogy további megoldásokat keressen, és a Korepernek évvégéig erről beszámoljon. Az Európai Parlament és a Tanács közös célja, hogy megfelelő intézkedésekkel segítsen a bírósági esetlemaradásokban 2013. szeptemberéig, ezt meg kell oldjuk. Azt is lássuk azonban, hogy ez a kérdés nagyon bonyolult. Innovatív gondolkodásra van szükség, azt kell biztosítsuk egyrészt, hogy a kinevezettek minősége megfeleljen, és a 255-ös cikk előírásainak is megfeleljen a kinevezés, de valahol biztosítanunk kell azt is, hogy egyenlő státusza legyen az új bírók, bíráknak a régieket. Csak képzeljék el, hogy eh, mondjuk egy rotációt kérünk akkor kik fognak rotálni? Csak 12-en, vagy mindannyian? Úgyhogy ha az egyik ország kerül sorra, akkor van egy bírájuk, bírójuk, aki ott van, és a másikat és pedig helyettesnek tartják, és az elsőnek a mandátumát nem lehet meghosszabbítani. Nos, ezek azok a kérdések, amelyekre választ kell tudnunk találni. Elnök úr! tisztelt képviselők! A tanács nevében köszönetet szeretnék megint mondani az előadónak is, és minden képviselőnek, hiszen rendkívül konstruktív vita volt a bíróság reformjáról. Biztosíthatom önöket arról, hogy az új szabályok bevezetésére még ősszel sor kerül. Én optimista vagyok abból a szempontból is, hogy a konstruktív együttműködés a parlamenttel folytatódik. És megfelelő időben találunk a kihívásokra megoldást, amelyekkel, kihívásokra, amelyekkel a bíróság szembesül, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy megfelelően működő Európai Uniós bíróság legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tanácselnök úr, köszönöm Mavroyannis úr lezárom a vitát, mégpedig előadunk Alexandra Tain hozzászólásával két percben parancsolja. Köszönöm szépen, és örülök annak, hogy itt a frakciókon átívelően nagyjából közös vélemény alakult ki. Régner asszony mondta el, hogy a virág száma még vitatott, erről még beszélni kell, de nővít, bővíteni kell a számukat a harmadik hatalmi ág gyakran elhanyagolódik. A visszafogottság a bírák és a bíróságok jellegéhez tartozik, tehát ők nem politizálnak, és ez jól van is így, de valakinek foglalkozni kell velük. Karim asszony mondta ezt el. Örülök annak, hogy a tanács által létrehozott munkacsoport, amely a reformmal foglalkozik, a sok buktató ellenére néhány eredményt már elért, és az is biztos, hogy a hatalom megosztási kérdéseket nem lehet túl feszíteni a vitámon. A jogi bizottság érdemen és intenzíven foglalkozott a bíróság problémájával. Voltak véleménykülönbségek, és nem minden bírósági saját javaslatot karolunk föl, például a szaktestületek szak testületek felállítását nem támogatjuk, ugyanakkor azon vagyunk, hogy ha lehetséges, akkor már októbertől új bírákat lehessen kinevezni, és ezek az új bírák ez a kirevezésük egy év alatt 2013. szeptemberéig teljes körűen megtörténjék. Még egyszer el szeretném mondani, hogy a sok opció között, hogy hogyan kéne ezeket a bírákat kijelölni, milyen arány, milyen kompetencia alapján, úgy gondolom, hogy az is gondot okozott és késedelmet, hogy közben a saját eljárási szabályzatunk is erre vonatkozóan meg változott. Egy szigorú rotációs rendszert javasolnak egyesek, mind a 27 tagállam egyelő részvételét, mások a, a lakosság számmal arányos bíró szám megfeleltetését, a nagy és kicsik megkülönböztetését, illetve hát három kategóriája lenne az országoknak, a nagy, a közepes és a kis országok. Hat bíra pedig egy harmadik elképzelés szerint pedig lehetne úgy, hogy, hogy újabb hat bíra ö, tagállamokból jön, és hat főügyész pedig más ö, elképzelés alapján. Sok az opció, a tanácsnak azonban az a dolga, hogy megegyezzen ezekben. Köszönöm szépen, Tejszasszony. asszony. ezzel a közös vitát lezárjuk, és holnap 12-kor szavazunk is majd ezekről a kérdésekről. Most a következő napirendi pontunkra térünk rá. A Grúziában kialakult helyzettel kapcsolatban fogjuk meghallgatni az